Most a záró megjegyzéseit teheti meg a biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ezek az utolsó mondatok már egy kicsit elébe mennek a záró szavaimnak. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a lehetőségért, a vitáért. Számomra abszolút pozitív élmény volt nem először veszek részt ilyen meghallgatáson. Az első meghallgatáson az volt az érzésem, hogy nem annyira meghallgatásról van szó, hanem beszélgetésről, véleménycseréről. Így is érzem, így is értékelem ezt. Szeretnék a jövőben is párbeszédet folytatni velük önökkel, és közös megoldásokra jutni, eh, hogy ezeknek köszönhetően előbbre lépjünk. Nem fogunk mindig mindenben egyetérteni. Eh, nyilván a eh, valós demokráciában erre nincs is eh, lehetőség, nincs is esély, de ez nem tragikus, sőt, ennek az ellentéte igaz. A lényeg az, hogy eh, közös akarat visz bennünket előre, szeretnénk a polgárok érdekében eh, valamit tenni, és szeretnénk arról gondoskodni, hogy az európai projekt, az európai gondolat kiteljesedjen és a jövőben még nagyobb, jobb eredményekre jussunk és ezzel hozzájáruljunk a szomszédos régiók fejlődéséhez is, azáltal, hogy ott ezen a, ezekben az országokban jobb, biztonságosabb helyzet valósuljon meg, amely az emberek számára jövőt és perspektívát nyújt, és lehetővé teszi, hogy az emberek otthon maradjanak, és a gyermekeiknek, unokáiknak is perspektívát tudjanak nyújtani. nyújtani. Azt kívánom, hogy Európában és az Európai Unió közvetlen szomszédságában egy valódi cirkuláció, a szellem cirkulációja valósuljon meg, az emberek szabadon mozoghassanak, szabadon dönthessenek, és ott éljenek a lehetőségeikkel, ahol szeretnének. Hogyha ehhez az elkövetkezendő öt évben hozzájárulhatunk, akkor azt hiszem, hogy már nagy hozzájárulást tettünk a történelem pozitív folyásához. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő öt évben sok minden vár ránk, elkötelezett vagyok az együttműködés mellett, és reménykedem is ebben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos jelölt úr! látják, hogy ez egy barátságos eh, szakbizottság, különben nem kapott volna ilyen barátságos eh, tapsot, de persze el tudja képzelni, hogy azért kifejezetten barátságtalanok is tudunk lenni az év során. Mindezonáltal ezt a tapsot én már egy kicsit eh, az értékelés jelének veszem, és köszönöm szépen a részvételt, köszönöm szépen hogy megválaszolta a kérdéseinket, nyilván nem ért mindenki mindennel egyet, jó lenne, ha máshogy lenne, de minden esetre azt látjuk, hogy az együttműködés feltételei adottak, és amennyiben a levelünk is kedves kicsengésű és pozitív kicsengésű, akkor az elkövetkezendő öt évben semmi sem áll útjában a pozitív együttműködésnek. Köszönöm szépen! a 4Q1-ben kerül sor a koordinátori ülésre, és ö, ott fogjuk most megbeszélni ezt a kis említett kis levélkét.